Ja, guten Morgen! Jó reggelt kívánok, kedves kollégáim! Szeretném akkor a Költségvetés Ellenőrző Bizottság ülését megnyitni. Mindenkit szeretettel üdvözlök. A napi rend előttünk van. Nyilvános az ülésünk, és a weben keresztül meg is hallgatható. Egy szavazási maratonnal kezdjük a mai munkát, úgyhogy először is szeretném megkérdezni hogy a frakciók készen állnak erre. Úgy tűnik, hogy igen. Akkor először is az elektronikus kártyákat, szavazókártyákat szeretnék letesztelni, majd a szavazásnál angolra fogok váltani, mert úgy kicsit egyszerűbb lesz. Tehát akkor megnyitjuk az elektronikus tesztszavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 19-en vannak jelen, de csak 18-an szavaztak, úgy tűnik, hogy működik a rendszer. Akkor először Rübig úrnak adom át a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérésem lenne, az itre bizottságnak is tagja vagyok és ott az itre ben ten órakor nagyon fontos szavazások lesznek úgyhogy én is itt is és az itre ben is teljes jogú tag vagyok és sajnos nem lesz lehetőségem arra hogy mind a két bizottságban szavazhassak esetleg majd a bizottság szintjén ezt el kellene rendezni, hogy két ugyanolyan bizottságban ne legyenek fontos szavazások, mert akkor lehetetlen mind a kettő jelen lenni. Elnök, köszönöm szépen. Akkor azt kérdezném, hogy az ITRE-ben is feltette ezt a kérdést. Rübig úr, igen, az ITRE-nek is közöltem a problémát. Elnök, köszönöm szépen Hát igen, nem kellene, hogy két szakbizottság tartson egyszerre szavazást. Akkor kérem szépen, szavazhatunk? Ugyanez, is, ugyanez velem is megtörtént már más bizottságokban velem, úgyhogy lehet, hogy szólni kéne, ezért vagy esetleg meg lehetne állítani 15 percre a szavazás. Nagyon nehéz így dolgozni, hogy két helyen kell egyszerre jelen lennünk. Rivellini. Köszönöm szépen, Rivellini úr. Én azt javaslom, hogy most akkor kezdjük el a szavazást, mert nagyon-nagyon hosszú a szavazási folyamat. Kezdjük akkor tehát a közös vállalkozásokkal, európai közös vállalkozások mentesítése 2012-re az Artemisszel kezdjük. Először is az el, elhalasztás mellett ki van ellen, ki van tartózkodás, elutasítottuk az elhalasztást. Akkor a kettő kettes módosítót visszavonták, tehát akkor az egész határozatról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Everybody voted, vote is closed. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes cikk, amely az elszámolások lezárását ö, hajasztja el Ja, nem, ez kiesett. Akkor elektronikusan az egész javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most az állásfoglalási indítvány négyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mert mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes. Odi úr. Egy szóbeli módosítót nyújtanék be a heteshez, mert az Artemis nagyon komoly jellemzőkkel rendelkezik. A bizottság már második éve azt mondja hogy nem tudnak véleményt nyújtani nyilvántani mert nem tudják a dokumentumok hozzáférését elintézni. most az igazgató tanács működésének köszönhetően lehetséges lesz pozitv véleményt készteni. Tehát a mondat végét szeretném töröltetni a szóbeli módosítomból. For it to take a final decision on discharge for the financial year 2012. Tehát ezt a részt szeretném a szóbeli módosítomból törölni, mivel hogy a döntés megszületett. Köszönöm szépen. Jó, akkor most így szavazunk a módostott szóbeli módostott módostóról mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Tízes részenként, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es részenként, első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor elektronikusan szavazunk a javaslatról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor folytatjuk a tiszta égbolt, aeronautika és környezetvédelem. Egyes módosító az elhalasztásról mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor elektronikusan szavazunk a határozatról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az elszámolások lezárásáról szóló határozatról szavazunk most elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most az egy, hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellett, első rész mellett tartózkodás, elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tíz. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, az állásfoglalási javaslatról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk az ENIÁK-ról szóló szavazással. Egyes módosító az elhalasztásról mellette. Ellene? tartózkodás elutasítva a határozati javaslatról. Elektronikusan szavazunk, megnyitom. Még mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ügyrendi kérdés. Itt van a kártyám, de nem működik sajnos, úgyhogy jelezhetem majd a szavazatomat másképpen? Elnök, igen, rendben. Megkérem a titkárságot, hogy kísérje figyelemmel Fiona Hall szavazását. Tehát lezártuk az elektronikus szavazást, és elfogadtuk. Akkor az elszámolások lezárásáról tartunk elektronikus szavazást, megnyitom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Még egy ügyrendi hozzászólás következik, Jean-Pierre. amikor az elszámolások lezárásáról van szó, akkor arról nem kell szavazást tartani, ha jól emlékszem, elnök úr. Elnök, nekem azt mondták, hogy ez egy határozat, egy döntés, amelyet meg kell hoznunk és a jegyzőkönyvben meg van írva a szavazások száma, ezt én úgy gondolom, hogy mivel elektronikusan meg lehet ejteni, ezért én úgy gondolom, hogy ejtsük meg, mert így ez a legbiztosabb. Remélem, hogy tud ebben támogatni kolléga. Jó, akkor így csináljuk? Rendben. Állásfoglalási indítvány négyes módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Van egy szóbeli módosító? Ugyanaz a módosító, mondja a kolléga, hogyha elfogadja a bizottság, akkor nem fogom megismételni az érvelésem. Tehát a hatosnál tartunk, szóbeli módosítással együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas részenként első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kilences két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A teljes határozatról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The Voted, vote is. Akkor lezárom a szavazást. Köszönöm. Elfogadtuk folytatjuk a munkát az üzemanyagcella és hidrogén technológia témájában. Először az elhalasztásról ezt elutasítottuk, akkor elektronikus szavazás magáról a határozatról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor az elszámolások lezárásáról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Akkor most a határozatjavaslatról módosítónként, hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva hatos két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Határozati javaslatról e, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Folytatjuk az innovatív gyógyszerek kutatásával, az halasztásról mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk a határozatról, mert elektronikusan mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Folytathatjuk a munkát elektronikusan az elszámolások lezárásáról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk akkor a határozattal. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös egy szóbeli módosítóval részenként. Első, ellene, tartózkodás Elfogadtuk az első részt, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, elektronikus szavazás az állásfoglalási indítvány egészéről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő. ITER és a fúziós energia fejlesztése elhalasztásról mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az elszámolások lezárásáról. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, né, öt mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hat első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes két részben, első rész mellett, e, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Nyolcas, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig az állásolási indítvány egészéről elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő Cízár. Elhalasztásról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A határozati javaslatról egészében elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Elszámolások lezárása elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom elfogadva. Akkor a módosítók, már három mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, öt mell első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, hat első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes, második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadva, négyes mellett ellen tartózkodás elfogadva. Határozati javaslatról elektronikusan megnyitom a szavazást. Oké? Okay. Rendben. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Készen vagyunk az első napi rendi ponttal, nézzük a másodikat, amely a mentesítés tervezete az Európai Unió általános költségvetés tervezetéről 2012-es hármas rész. Felolvasom, hogy legyen idő arra, hogy a titkárság mindent összeállítson commission and executive and commission, agency. commission at the end we maintain the agenda. Yep. I continue with... Folytatom tehát a, a bizottsági mentesítés az EU általános költségvetése. A PIPER jelentés készen állunk? A mentesítés elhalasztására vonatkozó mellett ki van, ellene ki van, tartózkodás elutasítva. A discharge meg, a mentesítés megadása igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás, megnyitom. Mellette ki van. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. There was a question to clarify what we have voted. Tisztázni akartuk, hogy miről szavaztunk. Három módosításról, a hatos, hármas és hetesről ezeket elfogadtuk. Most pedig Folytatom az egyes bekezdés nyolcas módosítója. A mentesítés megad elhalasztására igen, nem, tartózkodás elutasítva. A kilences módosító a mentesítés megadására igen, nem, tartózkodás elfogadtok. Elektronikus szavazás a javaslatról módosított formájában megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Egyes bekezdés. Tízes módosító. Mentesítés elhalasztása igen, nem, tartózkodás elutasítva. A 11 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom elfogadtunk. 12-es módosító. Elhalasztás igen, nem, tartózkodás elutasítva. 13. Megadni igen, nem, tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A hatodik oldal a 14-es módosító. Elhalasztani a mentesítést igen, nem, tartózkodás, elutasítva 15-ös, megadni a mentesítést igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Elektronikus szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os. Az elhalasztás igen, nem, tartózkodás elutasítva. 17-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. 18-as módosító. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 19. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 20-as. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Most akkor az a helyzet, hogy ezt elutasítottuk, akkor nem ö, szavazhatunk arról, hogy lezárjuk a számlákat, ellene ki van tartózkodás a következőt elfogadtuk, tehát a határozat egészéről módosított formában megnyitom a gépi szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Most pedig az állásfoglalás szavazása 27-es módosított visszavonták. Egy lehetséges kompromisszum. Akkor szavazzunk a kompromisszumról, amely felváltja az összes többi módosítót a 37-esig. Világos? Akkor szavazzunk a kompromisszumról, mellette ki van ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A következő a 38-as igen, nem, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük a 37-est, megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk 12-12 arányban. 39. Folytatom. A 39-essel igen, nem, tartózkodás. Ez sem világos. 39-re megnyitom a gépi szavazást. Mindenki szavazott? Még nem? Lezárom. Ezt egyértelműen elfogadtuk, elnézést. 40-es. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 41. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 42. Igen, nem, tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a 41-est, megnyitom. 42. Hibáztam, mondja az elnök, a 42-esnél tartunk. Elektronikusan ellenőrizzük a 42-est. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Elutasítottuk. 43. Megnyitom a szavazást. Bocsánat, tehát ki van mellett? <laughs> Tartózkodás. 44. Így kiesik. 45. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 47 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 48 kiesik, 49 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 50 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 51 a 32-es bekezdés kompromisszuma felválthatja. A megjegyzés, hogy inkább menjünk az 54-esre, elnök, akkor átmegyünk az 54-esre. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 55. Részenkénti szavazás első rész. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, nem tudom. Nem világos. 55 elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 57. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 58. Igen nem, tartózkodás, elfogadtuk. 59 igen, nem, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, 59 megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 62 két részben első rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, Tartózkodás? Nem világos? Ellenőrizzük. A második részt a gépi szavazással. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de olyan alacsony volt a szavazásban való részvétel. Mindenki szavazott, lezárom. Hát igen, elfogadtuk. Mindig az élet naposabbik koldilát kell választani. Akkor folytatom a 61-essel, ha azt veszem mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most lehetséges kompromisszum. Ki támogatja a lehetséges kompromisszumot, ellene ki van. Kérem, tessék már felemenni a kezet, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Akkor a következő, amiről szavazunk, a 64 ugye kiesik, a 66-os lesz, 66-os igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 67 igen, Nem. Ez a kompromisszum része? C'est sûr, euh, non, non, non pouvons voter. Hein. Hát ez a kompromisszum része? Akkor a 64-esről szavazunk. Megnyitom, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Folytassuk. 66. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 67 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 68 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 igen, nem, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 70 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 71 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 72 igen, 72 kiesik, igaz? Bocsánat, 73. Azt visszavonták, 70, 7 kompromisszum, a 74-től 77-ig ki van a kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Jön a 78, igen, nem, tartózkodás, nem tudom, <laughs> elektronikusan ellenőrizzük a 78-at, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Most. Elutasítottuk. 78-79 azonos, akkor a következő, amivel folytatjuk, a 83-as. Ez kompromisszum, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik. Ezt elfogadtuk. Jön a 88-as, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 89 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 90 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 91 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 92 nem, ez kiesik, bocsánat. 93. 93 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 96 ez megfelel, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 94 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 95 kiesik, 97 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Most részenkénti szavazás jön a 98-ról, első rész igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan az első részt, megnyitom az elektronikus szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy százas szóbeli módosítóval. Nem, javítják az elnököt, aki elnézést kér. 99 mellette ki van, ki akarja támogatni, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most jön a százas, szóbeli módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 101, szóbeli módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 102, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Most pedig folytassuk a lehetséges kompromisszummal. 103 mellette ezt tartózkodás elfogadtuk ha elfogadjuk ezt a kompromisszumot, már pedig elfogadtuk, akkor a 104 ki, 105 kiesik, jön a 106-os, ki támogatja a 106-ost, ellene tartózkodás elfogadtuk. 107 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 108 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Nem volt világos. 108, 108. Megnyitom, Lezárom az ellenőrzést. Hát ezt elfogadjuk, bocsánat. Egyértelműen jelezzék. 109 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 110 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 114 igen, nem, tartózkodás. Hát nekem ez nem világos, ellenőrizzük a 114-est. Lezárom. Hőha. Nagyon sajnálom. Bocsánat. 115 mellette? 115 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 116 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. 116. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még nem. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Fionát mindig számítják? Jó, akkor működik már. Szuper, elfogadtuk. 13-12 arányban. Gratulálok Inge Grészle kollégának. 117-18 lehetséges kompromisszummal ki támogatja a kompromisszumot, ki van ellene, ki tartózkodik. Elfogadtuk a kompromisszumot, 119-es, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 120, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. De ellenőrizzük inkább a 120-at, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. F, mit csináltunk? Elutasítottuk? 122 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 121 kiesik, 123 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 124 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 125 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 126 akkor kiesik, 127-est visszavonták, lehetséges kompromisszum, ki támogatja, ellene ki van, mellette, eh, vagy tartózkodás elfogadtuk. 129 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 130 igen, nem, tartózkodás nem vettek részt benne. 130-ról szavazunk, elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Egyértelműen elfogadtuk. Jön a kompromisszum, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133 ami szintén kompromisszum, ezt ki támogatja, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 132-es a következő, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 135, 137, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk a kompromisszumot. 138, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 139, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 141 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 140 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 142 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 144 igen, nem, tartózkodás elfog. 144-től 147-ig kitámogatja a kompromisszumot, ki van ellene, ki tartózkodik. 148 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 149 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 150 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Jön a 151. 151. 151 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 153 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 155-öset, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 156 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a következő kompromisszum 32B mellette ellene tartózkodás elfogadva, 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 158-ast, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13 ellete, 13 ellene, 159 részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük a 159-es első részét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 162 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100 a 160-asról és a 165-ösről blogban szeretnék szavaztatni, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva, 164 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 166 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 166-osról, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 167-es mellette ellenem tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrzzük a 167-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. a 168-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 169-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Paragraph 33. Okay. So we have to move on to amendment 174. Yep. Okay, that's true. Hát ezekről már szavaztunk. A 174-es a következő. A kompromisszumról szavazunk, ki támogatja a 179-188-as lefedőt, ellene tartózkodás elfogadva. as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 182 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 182-esről megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 183 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 185-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 186 mellette ellene tartózkodás ellenőriztük, 87-es <clears throat> mellette ellene tartózkodás elfogadva, 188 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 189-es szóbeli módosítóval, derek. Ez az én módosítom, de nem az én szóbeli módosítom. Nem tudom, hogy honnét jött ez a szóbeli módosító, hogy került ez ide, de nem az enyém. Tehát nekem nem volt szóbeli módosítom. Nem arról van hogy ellenezném ennek a tartalmát, csak nem én nyújtottam be. Tudja-e valaki, hogy kinek a szóveli módosítója áll itt? Úgy tűnik, hogy esetleg valaki segíteni akart a munkát a szolgáltok részéről? Tehát akkor Derek úr, ön nem hajlandó, ugye, a szóbeli módosítót venni? Vagy mégis? Ellenzi-e valaki a szóbeli módosítót? ellenzi-e valaki a szóbeli módosítót? Nem. Akkor ki van mellette a módosított formában? Ellenet tartózkodás elfogadva. Folytatjuk. 190-es. Miről szól ez a szóbeli módosító? Mellette ki van? Ellene tartózkodás elfogadva, 191-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 193 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 194 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 195 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 196 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 198 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 198-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 199 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 201-es mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 201-esről, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazon? Még nem. Lezárom a szavazást elutasítva. 202, 203-as identikus mellette ellene tartózkodás elfogadva, 204 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 206-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 205-ös mellett okafogyottá válik, 207-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 208-as mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 208-asra a szavazást, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, nem, lezárom a szavazást, elutasítva 209-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Folytatjuk a 210-essel mellette, ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 210-esről szavazunk elektronikusan, mindenki szavazott. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva a 211 mellette, ellene tartózkodás ugyanaz a helyzet, Elektronikusan ellenőrizzük a 211-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva a 212 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 213 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 211 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 215 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 216-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 217 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 218 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 219 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 221 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a 221-esről az elektronikus szavazást. Everybody voted? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva egy szavazattal. 223 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 222 okafogyottá válik, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 225 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 226-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 226-osról, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. 227-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 228-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 229 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 230 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 231 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 232 szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 233 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 234 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 235-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 235-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 237-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 238-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 240 mellette ellene tartózkodás elfogadva, következő okafogyott emelék, 241-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 243 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 245 mellette, tartózkodás elfogadva, 246 mellette, ellene tartózkodás elfogad a 247 mellette, ellene tartózkodás ellenőrzük a 247-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva, a 248 mellette ellene tartózkodás elfogad, a 248 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Még mindenki tud szavazni? Akkor folytatjuk kettőten egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettő 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 253 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 254 mellette, ellene, tartózkodás nem világos, a 254 esről megnyitjuk az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 255-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 257-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 258 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 261 mellette ellene tartózkodás nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük a 261-eset. Lezárom a szavazást. Elfogadva egy szavazattal gratulálunk Vogán kollégának folytatjuk. 262 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 263 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 267-esről szavazunk először. 267 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Gájró vissza szeretné vonni a 264-est? Szavazzunk? Akkor a 64-es mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva. 265 mellette ellene tartózkodás elutasítva. ...269 mellette ellentartózkodás elfogadva, 270-es szavazhatunk blogban a 72-esig. Mindenki egyetért, akkor blogban szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. ...273 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 274 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 275-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 277-es szobori módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 276-os okafogyottá válik. 278 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 279 kiesik. 280 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 281 kiesik, 283 mellette, ellene tartózkodás. 283-as nem volt világos, elektronikusan leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 284-est visszavonták, 285 mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszum 286 mellett, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 292 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 293 egy szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 294 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. 294. Mindenki szavazom. Bezárom. Elfogadva. 295 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 296 azonos volt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 297 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 298 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 299 mellette, ellene tartózkodás. Elektronikusan leellenőrizzük, 299 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Háromszázas. Van egy kiegészítés mellette, az kiegészítés nem, ügyrendi hozzászólás következik, Derek, tessék. Köszönöm tehát a szövegben nem nagyon lenne értelme, hogy ezt hozzáadjuk a szöveghez, úgyhogy e, elutasítanám a hozzáadást, és megtartanám az eredeti szövegen. Elnök, jó, hát akkor tudjátok, hogy Dereknek mi a véleménye, tehát a derek a saját eredeti módosítóját tartja jónak, a jelentéstevő pedig a módosítással, a kiegészítéssel együtt. Most az eredeti módosítóról szavazunk először. A 300-as eredeti formájában kiegészítés nélkül mellette, ellene tartózkodás elutasítva, de elektronikusan ellenőrizzük le, le megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 301 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadva. 302 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 303 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 304 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 304-est leellenőrizzük elektronikusan. Now is awake. Yeah? Mindenki fönt van még, ugye? Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Majd mondtam. Bízanak az elnökükben. Időnként legalábbis lehet. De hogyha nem világosan jeleznek, akkor nem tudni. 305, 305 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 306 mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, de le kell ellenőrizzük. 306 elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 307 mellette? Ellene. Tartózkodás. Ez sem volt világos. 307 elektronikus ellenőrizés. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 3-10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 309 kiesik, 308 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 311 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 312 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 313 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következőt visszavonták, de egy törlés van, 315-16-os, tehát ezekről együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, oké. Okay. Megint csak egy lehetséges kompromisszum kitámogatja, ellene, tartózkodás, elfogadva. Akkor folytatjuk a 331-es mellette, tehát 331-es mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük. 331, 28. oldal, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 332 mellette. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük le. 332. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 332. 3, 4 és 5 kiesik, 3, 36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 3, 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 340 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 339. Következők, amelyek most jönnek, ezeket visszavonták, jól értettem? 339-et is, is visszavonta a kolléga, jó? Akkor 345-össel folytatjuk. 345 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 346 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 347 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 348 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 349 Igaz? Jól mondom, mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 350 mellette? ellene tartózkodás elfogadva, 351 mellette ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük le. 351-es elektronikus szavazás. That is yours, Eva. Yes. Igen, ez Éváé. 351-es. Lezárjuk a szavazást. Elfogadva. 352 mellette? Ellene tartózkodás elfogadva 353 mellette, ellene tartózkodás nem világos, 353-at leellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 355 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le 355. Votes. Four. Three five four. We, we didn't vote at three five, I did. Four. No. Yes. No, we voted on three five three. We, the next yes. should be three five four. Check is closed. Lezárom az ellenőrzést. A 355-öst elutasítottuk. Azt mondták, hogy a 354-ről viszont nem szavaztunk, vagy igen? És elutasítottuk, nem? Nem, jó, akkor most a 354-esről is szavaznunk kell mellette. 354 mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 356 mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 357 szóbeli módosítóval. Mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. 358 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le 358-as, megnyitom a szavazást. 358. Everybody voted. Check is closed. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 361 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 362 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. blogban nem lehet erről szavazni, mert valaki azt mondta, hogy nem. Jó, akkor 359 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 360 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 363 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 364 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 365 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 366 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 367 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 368 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 369 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 370 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 371 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 372 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 373 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 374 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 375 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 376 visszavonták, 377 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le a 377-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 378 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 379 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 380 mellette, ezt visszavonták elnézést, 381 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 382 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 383 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 384-est visszavonták, 385 emellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 386 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan, 386, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 387-es kiesik, 388 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 389 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 390 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 391 mellett, ellene, tartózkodás e, elég szoros volt, nézzük meg, 391-es elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 392 mellett ellene. Kérem, vegyenek már részt, mutassák meg világosabban, hogy ellene vagy mellette vannak. 392-est is leellenőrizzük elektronikusan. Lezárom. Oké. Okay. 393 mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük le. 393 elektronikus. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva, igaz, hogy csak egy szavazattal. 394 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a 394-est. Lezárom elutasítva. 395 mellett, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogad, elutasítottuk, 395 elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hol vagyunk? 396 igen, nem, tartózkodás. Elutasítva, na de vegyenek részt a szavazásban. Ellenőrizzük a 396-ot, megnyitom. Check is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 397 in favor. 397 igen Kérem, mindenki világosan tegye fel a kezét, ellene van, tartózkodik, elfogadtuk. 398 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 399 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 400 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük 400-at. Check is closed. Lezárom a szavazást, elutasítottam. 401. Ellene ki van, tartózkodik, ezt elfogadtuk. Ellenőrizzük a 401-et szintén, megnyitom a biztonság érdekében, csak lezárom. Igen, 402. Igen, tartózkodás, elfogadtok. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. 404. Igen, nem, tartózkodás. 405. Igen, nem, tartózkodás, ellenőr, elutasítva. 406. Négy részben, első rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. A harmadik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Negyedik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Elfogadtuk? Ellenőrizzük a negyedik részt. Lezárom. Egyértelműen elfogadtuk, köszönöm. 408 igen. Ne, igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nagy segítség lenne, ha a koordinátorok jeleznék, hogy mi legyen. Megnyitom a 408-ra az elektronikus szavazást. Majdnem olyan jó, mint a gimnázium valószínűleg, de tornatermet mondott az elnök. Jaj, de jó, hát 13, 12. Igazam volt ugyan, de tévedhettem volna is. Ugye ezt nem lehet azonnal látni, szinte lehetetlenség. 407 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük a 407-et. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 409 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 410 részenkénti szavazás, első rész igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük kérem ezt is az első részt elektronikusan. Lezárom. Hát igen. A második részt el, ezt elfogadtuk, a második részt elektronikusan megnyitom. A második rész elektronikusan. Lezárom a, szav- a szavazást. Elfogadtuk. 411 igen, nem. Tartózkodás ellenőrizzük. A 411-es tehát ellenőrizzük elektronikusan, lezárom. Hát ezt elutasítottuk, mert valaki most éppen csatlakozott hozzánk. 412 más két részben elektronikusan az első részt megnyitom. Mindenki szavazott. Elutasítottuk. Második részre elektronikusan megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 413 igen, nem. Elutasítottuk. 414 három részben mellette ellene tartózkodás. Hát nem láttam, ellenőrizzük, mert szoros. A 414 első részét lezárom. Második rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. 418 igen, nem, tartózkodás, 419 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 415 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 416 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 417 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 420 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 421 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 422 igen, nem, 422-re megnyitom elektronikusan, mert nem világos az eredmény. Lezárom. Elfogadtuk. 423 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a 423-at, és megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítottuk. 21. 421 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 422 igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 423 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 424 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 425 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 426 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel eljutottunk a szakbizottságokhoz. Ugye? Blogban szabadhatunk? Az a FEC például egy blogban nem. Jó. Miért nem? Egy, kettő, hármat, ha egyetértenek blogban. Egy, kettő, három, igen szavazat, nem. tartozkodás elutasítottuk. Négy, öt, hat blogban igen, nem. tartozkodás elfogadtuk. A deve. Egyes módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. It's adopted, or? Yeah. So let's check on amendment one, please. Deve one. Check is closed. No, it was rejected. Nem, ezt elutasítottuk. Kettőtől hatig lehet blogban szavazni? devel 2-től 6-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. Amploa 1 mellette. Ez le van fedve, jó, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ebből 7 és 8 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. NV1 le van fedve. NV2-től 17-ig lehet blokkban? Akkor mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. A Trán, 35. oldal, Trán módosító 1-től 5-ig blogban. Lehet? Jó, mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. Még mindig tran, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi, hetes, nyolcas együtt lehet, ugye, mellette? Többi az le van fedve. Hetes, nyolcas regi mellette? E, ellene. Tartózkodás Elfogadva. Halászati bizottság. egytől hétig lehet blogban szavazni? Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Halászati bizottsággal folytatjuk. 8-tól 12-ig. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Kulturális bizottság. 1-től 7-ig blogban. Mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. Libe, az egyes lefedve kettőtől ötig blokkban, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A jogi bizottság lehet az összeset együtt blogban? Oké, 1-től 8 akkor mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva akkor az, az állásfoglalási indítványról módosított formájában elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Gratulálok a jelentéstevőnek, köszönöm szépen. Now we continue. Okay. Um, it is more healthy. Folytatjuk a munkát. Talán most akkor tartsunk egy rövid 5 perces szünetet, jó? Tehát 10, 10 óra 40-kor folytatjuk a munkát, jó? Pihenjünk egy kicsit. 10 óra 40-kor folytatjuk a munkát. liebe Kolleginnen und Kollegen, ich äh, eröffne die unterbrochene Sitzung, ladies and gentlemen, dear colleagues. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Break uh, the today's a mai ülésünk a koncertbizottság ülése folytatódik. A szavazási maratonnal, ez az ezévi maratonunk, és a következő eleme a számbevőszék külön jelentése a bizottság 2012-es évi mentesítése keretében. Az előadó Markus Pieper. Kérdezem, hogy készen állunk-e arra, hogy folytassuk a szavazási eljárást? Nos, ha igen, akkor el is kezdem. Kettes. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Három. Igen nem, tartózkodás elfogadtuk. Blog, egy blogban a 4-től 9-ig szavazhatunk? Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Folytatom a tízes, igen, két részben első rész, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, második rész, igen, nem, tartoz, nem tartózkodás elfogadtuk. 11-14-ig mehet blogban? Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 16-os szóbeli módosítóval kitámogatja. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 17 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 18 igen. Nem. Nem, bocsánat, 18 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 19, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 20-as, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 21-es, szóbeli módosítóval, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Vajon a 22-25 közt itt lehet-e blogban? Ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 26-os igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a 26-ot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 27 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 28. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 29. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 30. Igen, nem, Tar- ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 31 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 35 igen nem, tartózkodás elfogadva. 36 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 37 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 38 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük a 38-at, megnyitom. Mindenki szavazott, Lezárom. Elfogadtuk. 39 igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 39 es Bocsánat. Igen, tehát megnyitom. Megnyitom a 39-esre. Lezárom. Elfogadtok. 40 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 41 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 42 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 43 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük. 44 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 45 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 46 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 47 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Egyes igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk az állásfoglalás módosított formájáról. Megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen az előadónak, gratulálunk. A következő a Katalin Szorin Iván készítette jelentés, meg is nyitom a szavazást, az egyes módosítóval a mentesítés elhalasztása igen, nem, tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás az álláspontadása igen, nem. Mi, bocsánat, mindenki szavazott? Szavazott mindenki? Még nem. Most igen, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalás. Kettes módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, Hármas két részben első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Négyes igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük az ötöset. Megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. Hatos igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes igen, nem, tartózkodás. Nem világos, a hetest ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom, Nem volt világos, de elfogadtuk. Nyolcas igen, mám. Tartózkodás elutasítva. Kilenc igen, nem. Tartózkodás elutasítva. Tízes igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Tizenegy igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Tizenkettő igen, nem tartózkodás elfogadva. 13 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 14 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 15 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 16 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 18. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 19. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 20-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 22, 21 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 22 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 23 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 24 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 25 igen, nem, tartózkodás nem világos, ellenőrizzük. 25-öt. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 26 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 27 igen, nem, tartózkodás. Elutasítottuk szerintem a 27-es, de ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 28 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 29 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 30 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 31 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 32 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 33 igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk, de ellenőrizzük a 33-at. Lezárom a szavazást. 15-8 arányban elfogadtuk, jó. Akkor jön a 34-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 35. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 35-öt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36. Igen. Ügyrendi kérdés. Bocsánat, de a 34-nél azt mondta, hogy elfogadtuk, pedig szerintem azt ellenőriznünk kellene. A 34-est? A 34-est. Akkor ellenőrizzük a 34-et, visszaugrunk a 34-esre ki szavazzunk, megnyitom a szavazást a 34-esre. 34, 34, 34, megnyitom. Igen, mindenki szavazott, lezárom. Hát most elutasítottuk. Jó, elutasítottuk. Köszönöm. Folytassuk a 36-tal. Volt a 35? Már igen, volt akkor. Azt elutasítottuk, tehát ott tartunk, hogy 36 mellette ki mondja, hogy igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk szerintem, de ellenőrizzük elektronikusan a 36-ost. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 38 igen, nem, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük a 38-at, lezárom, elutasítottuk, 39 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 40 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 41, 42 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 41 igen, nem, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Ellenőrizzük a 41-est. Lezárom. Egyértelműen elfogadtuk. 44 igen. Nem. Tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de elektronikusan ellenőrizzük a 43-at. Lezárom. Elutasítottuk. 44. Igen. Nem tartózkodás elfogadtok. 45 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 46 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 47 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a 47-est, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 48 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kérek. 48-nál tartunk, megnyitom, lezárom, köszönöm. Hát csak nekem nem volt világos. 50 igen, nem, de ezt mintha elutasítottuk volna. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 49, igen. Nem. Tar- ezt is ellenőrizzük, 49-re megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Jó. 51 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 52 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 53 igen, nem, tartózkodás nem világos. 53-ra elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Az 54 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 55 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 57 két részben igen, első rész nem, tartózkodás elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 56 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 57, 58 igen, nem, tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük az 58-ast, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 59 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 60 igen, nem, tartózkodás elutasítva 61 igen, nem, tartózkodás elfogadva 62 igen, nem, tartózkodás elutasítva 63 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük a 63-at, megnyitom, lezárom, elfogadtuk 64 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 65 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 66 igen, nem, ellenőrizzük a 65-öst, megnyitom, 65, megnyitom, mindenki szavazott, lezárom. Hát ezt elutasítottuk. 66. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 67 igen. Nem, tartózkodás elutasítva. 68 igen. Nem, tartózkodás elutasítva. 69 igen. Nem, tartózkodás elfogadva. 70 igen. Nem, tartózkodás elutasítva. Megnyitom a 70-esre az ellenőrzést. Lezárom. Elfogadtuk. 71. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 72. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 72-est. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 73. Igen. Nem. Tartózkodás. elfogadtok. 74. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 75. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 76. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 77. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 78. Igen. Nem tartózkodás. Ellenőrizzük a 77-et. Check is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 79-es szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81-es mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 81-eset. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadva 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 86-os mellette, ellene tartózkodás nem világos, a 86-osról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva 87-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 88-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 89-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 93 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 93-ast, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 95-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 95-öset. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük a 96-ost. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 97-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 99-eset. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A százas a következő, mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 102-es visszavonva, 103-as mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük a 103-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva a 104-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 108-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 109-es mellettem ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 109-est, megnyitom a szavazást, elnézést. Lezárom a szavazást. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 111-es mellette ellene tartózkodás, azt gondolom elfogadva, de ellenőrizzük a 111-esen. Lezárom a szavazást. Elutasítva 112-es mellettem ellene elutasítva, 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk az állásfoglási indítványról módosított formában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Congratulations to the rapporteur. Gratulálunk a jelentéstevőnek, és folytatjuk a következő és remélhetőleg utolsó szavazási ponthoz. 2012-es mentesítés a tanács és az Európai Tanács a jelentéstevő Boguslav Sonik. Amendment number one. Egyes módosító. Ki támogatja az aiming at granting the discharge ellene tartózkodás elutasítva? Elektronikusan szavazunk a teljes döntésről, megnyitom a szavazást. How are you? Great. Yeah, we did it almost. Vote is closed. That is adopted. Lezárva, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva,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 ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. A 11-es megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom az ellenőrzést. Elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás ötösítve, 13 mellette ellene tartózkodás. Nem világos. Tehát a 13-asról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nem veszte, vettek részt először elegán, ezért szavazunk elektronikusan. A 14-estől a 18-asig nem szavazhatunk blogban, akkor a 14 mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, az állásfoglalás indítványról módosított formában szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk. A második az Európai Külügyi Szolgálat kitámogatja mentesítés elhalasztását, ellen tartozkodás elutasítva, kettes módosító. Okafogyottá vélik elektronikusan szavazunk a teljes állásolás indítványra, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Az AFET 1-es 10-es mellett ellenet tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a 8-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Engem is zavart mindez. Szóbeli módosító eredeti szöveg mellette kitámogatja a szóbeli módosítót ellenem tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 11-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva egyértelműen. Nekem nem kell itt kommentálnom a benyújtott módosítókat. Az eredeti szövegről szavazunk, amelyet a módosító, jelentésre módosított mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. A 14-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott a 15-ösről. Lezárom a szavazást elfogadva. A 14-est is módosítottuk, kettes mellette ellentartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene elfogadva. 17-es mellette ellene elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 18-as, megnyitom az elektronikus szavazást. Check is closed. Lezárom a szavazást, elfogadva 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette, 20-as a 20-ast elfogadtuk, mondja az elnök, és a 22-esre térünk át, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Next one falls, 23 in favor. 23 mellette, tartózkodás elfogadva, 24 mellette, tartózkodás elfogadva, 25 mellette, 25 mellette, tartózkodás elfogadva. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A FED 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A FED 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 30 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük le a 34-est elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva 35 mellett, ellene tartózkodás elfogadva 36 mellett, ellene tartózkodás elfogadva 37 mellett, ellene tartózkodás elfogadva 38 mellett, ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellett, ellene tartózkodás elfogadva. Negyven első rész mellett, ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrzzük le a 40-es első részét, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellett ellene tartózkodás elfogadva, blogban lehet a 43-tól az a fetőtösség szavaznunk? Jó, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadva, köszönöm. 48 mellett ellene tartózkodás elfogadva. Most csak az afethatos egy részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellett, ellene tartózkodás nem világos, 49 elektronikus. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 50 mellette. 50. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük le az 50-eset elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A FED három mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 51 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 52 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A FED négy mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 53-től 58-ig blokkban. Nem lehet? Nem. Akkor 53 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 55 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 56 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 58 mellett ellene tartózkodás elfogadva. A FET 8 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 59 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 60 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva, elektronikus szavazás a módosított állásfoglalásról, annak egészében. Lezárjuk a szavazást először. Igen. Elfogadtuk az állásfoglalás indítvány, gratulálunk a jelentéstevőnek. Akkor most a számvevőszék négyes szekció, először az elhalasztásról elutasítottuk, elektronikus szavazás a határozatról, még mindig nyitva van a szavazás, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Öt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolc mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilenc mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Tíz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11 mellette, ellene, ellenőrizzük le a 11-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15 mell 15-öt visszavonták, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16 kiesség, 18 mellette ellene nem vesz részt senki a szavazásban. 18 as elektronikusan le kell ellenőrizzünk. 18-as. Mellette jó elfogadtuk. <laughs> Igen egyhangulag. Nem, az arról az oldalról nem jött jelzés sajnos. Az EPP nem vész részt, és ne elég nehéz látni, hogy mi a véleményük. Jó, 19 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 20 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Elektronikusan szavazunk az állásfoglalás indítványról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Ötös szekció az elhalasztásról mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazást megnyitom a határozatról. Meg bezárom a szavazást. Elfogadva határozat 4, mellette ellene tartózkodás 5, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8 mellette ta, ellene tartózkodás elutasítva, 7 a streamline hozzáadásával mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le? Jó, 13-as. 13-as módosító elektronikus szavazás, megnyitom. Azt hiszem el fogjuk utasítani. Lezárom a szavazást. Mm. 14 mellette? Bellene? Tartózkodás elfogadva. Az azonos 15-16-os mellette? ellene, tartózkodás elfogadva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Gazdaság és Szociális Bizottság következik, elhalasztásról mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A javaslat egészéről elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Öt kiesik. Nyolc mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes kiesik, kilences, kilences mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, tíz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tizenegy mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. Tizenegyes módosító elektronikus szavazás, megnyitom. The vote is closed. That is. Lezárom a szavazást. Egy egyel elfogadtuk. 12-es mellett ellene tartózkodás, elektronikusan le, le ellenőrizzük a 12-es, valószínűleg ugyanaz a többség, mint az előzőnél. Vote is almost closed. Everybody wants to vote. Vote is now closed. That is rejected by... Elutasítottuk ezt is ugyanolyan módon egy szavazattal. 13 mellett, ellene, tartózkodás elfogadva 14 mellett, ellene tartózkodás elfogadva 15 mellett, ellene tartózkodás elfogadva 16 mellett, ellene tartózkodás elfogadva 17 mellett, ellene tartózkodás elfogadva az a határozat egészéről módosított formájában elektronikusan szavazunk, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő a hetes szekció, a régiók bizottsága elhalasztásról mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazásra határozatról. Electronic vote is closed. That... Lezárom, akkor elfogadtuk, most kettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, három mellette, ellene tartózkodás elutasítva, négy mellett, ellene tartózkodás elfogadva, öt mellett, ellene tartózkodás elfogadva, öt kiesik, hét mellett, el, hetes mellette, ellene, megzavarom itt a kollégáimat, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 10-est elektronikusan. Check is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Elektronikusan szavazunk az állásfoglalás egészéről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Az Európai Ombudsman. A módosító, az elhalasztása igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Elektronikus szavazság, szavazás az állásfoglalásról, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Folytassuk. Az állásfoglalás kettes, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Négyes igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Öt igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hat igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hetes igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről szavazunk, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Ezzel az utolsó szavazási részre értünk az Európai Adatvédelmi Felügyelet, a módosító az elhalasztásra igen, nem, tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Az állásfoglalás kettes módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. A Libe 1-2 már el volt, folytatjuk, szavazhatunk a 3-6-1 blogban. 3-6-1 blogban igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Most a hetes módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Libe 3 igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. Az utolsó szavazás, elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Most pedig elfogadtok. Gratulálunk az előadónak, a titkárságnak köszönet. Most ügyrendi kérdésem van, Derek van, igen. Nagyon röviden, elnök úr, hosszú szavazás után a bizottsági mentesítésről néhány szavazás azt hiszem kimaradt. A 72 és 8, 79 és kedves, kettes kérdezem, hogy a titkárság ellenőriznie. Rendben, azt mondták nekem, hogy ezek a módosítók már identikusak, tehát vonatkozott már rájuk egy másik, de ha ragaszkodik ahhoz, hogy szavazzunk róla, milyen számok, tehát 84-es? Nem, 79 és 82, de ez csak példa. Azt kérdezem, hogy ellenőrizni lehetne. A titkárság megtehetje, igen, de már ezt a kettőt már túl vagyunk rajta, úgyhogy szerintem szavazzunk róla. Vagy nem lehet? Ellenőrizzük, megvizsgáljuk, lesz úgyis egy másik ülés, és ha szükséges, akkor vissza fogunk térni rá. Van-e más megjegyzés most ebben a pillanatban? Bármi egyéb? Nincs. The delegation of yep. uh, Bulgaria. Yep. Bulgaria. Okay. Now... Igen, akkor lezárjuk a szavazást, és folytatjuk az ülést a bulgáriai küldöttséggel. Egy szünetre szüksége van valakinek, vagy egyszerűen folytassuk? Folytassuk.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 Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kedves kolléganők. Request anybody who has not nothing to do with the Azt kérem, hogyha semmi dolguk itt, akkor fáradjon ki, hogy mi a következő napi rendi pontot megkezdhessük, és anyanyelvemre váltok, ami német. Kedves kollégák, kolléganők, a szavazást követően kezdjük meg a következő napi rendi pontot, amely a bulgáriai látogatás az atomerőművek leszerelésével és az uniós támogatásokkal kapcsolatban. Ingeborg Krészlének adom meg elsőként a szót, hiszen ő az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr! Sok időre volt szükség, hiszen elég régen voltunk már a bulgár-román határ mentén, a Dunánál, az atomerőműben. A táj gyönyörű. A bolgár hatóságokkal volt még utómunkálatunk is, ma egy kérdőívet is kiküldtünk, még a nyitott kérdések érdekében, hogy újra felvetettük ezeket. Úgyhogy ez a jelentés, amit előterjesztek most, a lebontás, a leszerelés státuszát próbálja tükrözni, úgyhogy a titkárság jelentős munkáját is szeretném megköszönni. A 2013 még 850 millió euró forrást kapott az EU-s alapból, 2014-2020 között 260 millió eurót ütemeztek be. Ennek ebből már 150, ezer, 150 millió eurót megkaptak. A további finanszírozás már csak a leszerelésre vonatkozik, és semmiféle alternatív energia kiépítése. Az egyestől a négyes egységig már leszerelték, és az megpróbálják a hatóságok ellenőrzése mellett elfogadni azt, hogy a, a reaktorok üresek, a valós leszerelésre sor kerülhet. Amikor ott voltunk, akkor nem tudtak hozzáfogni a tulajdonképpeni eh, leszereléshez, mert akkor még a reaktorok eh, fűtőszálai működtek. Egy olyan épületet néztünk meg, melyben már elhelyezték a fűtőegységek egy részét. A hetes, az ötös egység az még működik, és a hetest pedig még kiépítik. Nagyon nehéz volt mm, megállapítanunk, hogy a leszerelés maga hol áll. 5% vagy 15% ami elkészült, hiszen azzal, hogy tovább működtetnek bizonyos részeket, sőt új, újat is építenek, a meglévő épületek eh, jelentős részei továbbra is használják. Tehát ez egy akadály a működő reaktorok. És az én ajánlásom az az, hogy néhány év múlva újra vissza kell oda menni, ezt ellenőrizni. Aztán nem volt világos továbbá a hatáskör elosztás a kozlodű atomerőmű operatív testülete és az állami rádióaktív hulladékkezelő, ami tulajdonképpen a leszerelést elindító cég. A feladat megosztást próbáltuk tisztázni és a személy és a megfelelő alkalmazotti létszámot a különböző területeken, de ez nem volt egyenlő, e, egyszerű. Öt projekt van, amivel még foglalkoztunk, és megnéztük, hogy milyen több, többletköltséggel jár a projektek elhúzódása. Van a likvid kezelő, vagy a folyékonykezelő létesítmény, ez volt a legfontosabb, ahol meg még néhány, ahol jelentős késlekedés volt. Megnéztük, hogy mi az oka ennek, és milyen pénzügyi következményekkel jár. A koszladói terület óriási, megpróbáltam egy áttekintő térképet kapni, hogy el tudjam helyezni, hogy mi hol van, melyek azok, amelyeket leszerelnek, melyek azok a részek, amelyek megmaradnak. Ezt a térképet sajnos nem kaptuk meg még egy absztrakt térképet sem, amely nem pontosan mutatja például, hogy a hulladékot hol e, ássák el. Volt egy hosszú eszmecserénk a bulgár hatóságokkal arról, hogy mi a zöld mező. A leszerelés az zöld vagy sem. Amikor ott voltunk, akkor mindenki úgy gondoltuk, hogy, hogy zöld tervezik a leszerelést. Tehát de a bolgárhatóságok aztán mondták, hogy a zöldmező nem úgy zöldmező, épületeket nem fogják lebontani, hanem ipari célokra tovább hasznosítják. Ez volt az a pont, ahol megint csak úgy gondoltam, hogy néhány év múlva vissza kell menni. Amit a bizottságnak bemutattak a, le, a visszabontásról, az rendkívül profi volt a nemzetközi előírások szerint, minden számot minden helyet meg be kell számmal azonosítani, eh, megmutatni, hogy hova kerül. Azt mutatták, azt mondták, hogy Bulgáriában ezt így megcsinálják. Nem volt rossz benyomásunk a hatóságokról, de hangsúlyoznám, hogy ez a kétnapos látogatás mm, alapján nehéz valójában értékelni a visszabontás leszerelés valódi állapotát. Nem mondtam tehát, a leszerelt létesítmények szinte felét alternatív energiákra újrahasznosítják. Az én értékelésem és a csoport is az, hogy jelentős a finanszírozási hiányosság, és még vissza kell térnünk. Azok a problémák, amelyekkel Litország, ö, bocsánat, ö, Litvániában találkoztunk, azok itt nem merültek fel, itt a cég és a hatóság kéz a kézben együttműködött, hogy ez jó. A veszélyeket is megvizsgáltuk, egy hosszú buszozással elmentünk a bolgár számvevőszékhez is, és nagy bánatomra azt láttam, hogy az a négy személy, tehát az igazgató, a számvevőszék igazgatója és három helyettese időközben veszélyben van, mert a bolgár kormány holnap utánra egy törvénymódosítást tanácst tervez, amely értelmében újra kiterjeszti a, kollégi, a kollégium elvével a számvevőszék működését. Ez már korábban is lógott a levegőben, és ezzel a számvevőszék függetlenségét veszélyeztetik. Ez rendkívül sajnálatos történet, csak bátorítanám a bolgár kollégákat, hogy ne hagyják hogy a számvevőszék függetlenségéhez hozzányúljanak. Megállapodtunk velük, tehát a számvevőszék képviselőivel és a parlamenti kollégákkal is, akik még nem foglalkoztak a az atomerőmű leszerelésével, hogy kezdjenek ehhez hozzá, mert itt csekély mértékben nemzeti források is felhasználásra kerültek. Tehát egy nagyon hosszú listával jöttünk vissza arra vonatkozóan, hogy mit kell még tenni a bizottságnak. Mindenképpen nyomon kell követni a jövőben is ezt a projektet, ha kell, aktívan közbe kell lépjünk. Úgy látom, hogy a problémák persze nem hasonlíthatok a litván problémához, de a bizottságnak jelezném, hogy annyira azért nem is sima az ügy, mint Szlovákiában például. Ez volt a jelentésem, kérdéseknek, véleményeknek mindig nyitva állok, attól tartok azonban, hogy nem tudok minden ötlettel megbarátkozni majd. Hosszan vitatkoztunk arról is, hogy mit jelent a többletköltség Bulgáriának a leszereléssel. A leszerelés. És úgy gondolom, hogy az atomerőmű leszerelése az a tény, hogy ez az atomerőmű e, Csernobil típusú atomerőművet levették a hálózatról, ez Bulgária által adott egyezmény volt akkor, amikor csatlakozott az EU-hoz. Nem akarok most e, beírni parlamenti szövegekbe olyat, amiből az EU további finanszírozási szándékát lehetne levezetni e, Káfe kollega módosítójából pedig úgy látom, hogy ez közvetlenül levezethető lenne. Beszéltünk Bulgáriában egy olyan szervezettel is, amely olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy például a, a kozlodúi atomerőmű lebontása Baden-Württembergi energiahárakja milyen hatással lesz, hiszen ez az EONÉ volt. Úgyhogy megmutattuk ennek a szervezetnek, hogy a bolgár energiaállak a legalacsonyabbak Európában, és olyan sok ellentétes információ volt, hogy mindenképpen vissza kell térni ezekre majd néhány év múltán. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt az utazás, hiszen lezárta az atomerőművek leszerelésével kapcsolatos munkánkat, az Európai Számvevőszéknek is nagyon hálás vagyok, hogy ebben részt vett. De az egész történetből hiányzik az átláthatóság, és nem tudjuk, hogy hol tart az atomerőmű lefele, le, leszerelés, úgyhogy ezek még nyitva maradtak számomra. Köszönöm. Köszönöm szépen a tevőnek a bevezetőjét. Szeretnének -e szót kérni? Ecekakis kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A delegáció tagjaként rövid megjegyzésem van. A legfőbb kérdések a következők voltak. A bolgárnál szemőszék egy auditot végzett 2013-ban. A delegáció meg akarta vizsgálni ennek az auditnak az eredményét, és támogatja a bolgár parlamentet abban, hogy az audit következményét megvalósítsa. 260 millió euró áll rendelkezés a következő MFF-ből a koszlodai atomerőmű számára. Fontos, hogy ezt a pénzt eh, megfelelő célokra fordítsák. A menedzsmentes projekt egységeket eh, felelős szervé kell alakítani, és van egy kérdés, az engedélyekkel kapcsolatban. A delegáció kockázatot lát olyan engedélyek kapcsán, amelyek a limitált. Fontos, hogy a gyakorlati tapasztalatokat jobban figyelembe vegyük, annak érdekében, hogy ezeket a munkahelyeket vonzóbbá tegyük. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a második kérdőívet a bolgárhatóságoknak eljutattuk, és részletes válaszokat kértünk arra bizonyítékokat, hogy nem lesz késlekedés. Az ötös és hatos egységeknél ellentétes hatás keletkezhet, amennyiben nem megfelel az elektromos áramellátás. Más késlekedésekkel is foglalkoztunk, amilyen többé beszállított illeti tudományos magyarázatot kaptunk a különbségekre a hulladék, illetve a felhasznált üzemanyag kapcsán. Az üzemanyagoknál nyersanyagokat is figyelembe kell venni, amelyeket tovább lehet feldolgozni. Egy jövedelmező technikai és környezetvédelmi módon. Ami a végső biztonsági elemzést illeti, 2013 végére, közepére vártuk ezt a jelentést. Bulgária támogatni fogja és bátorítani fogja az atomenergia felhasználását, és növeli fogja a két egység maximálisan kiterjeszthető élettartamát. Egyértelműnek kell lenni a monitoringnak, a felmérésnek, Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen, Stavrakakis kolléga. Paul Rubikért most mond. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örülök annak, hogy sor került erre a delegációs látogatásra, illetve hogy sikerült értékes információkat gyűjteni. Itt mindig arról is szó van, hogy ez élettartam költségeit egy reaktornak az első engedélyezésről a végső ártalmatlanításig figyelembe kell venni, a biztosítás, a végső tárolás, tehát ártalmatlanítás jelentős költségeket vetnek fel, a jövőben még további e, atomerőmet kell, hogy kivonjunk a hálózatból Európában, éppen ezért felmerül a kérdés, hogy ennek költségét kiviseli. Vannak-e legjobb gyakorlatra vonatkozó modellnek, mit tanultunk Oszlodóból, mi volt az, ami ott jól ment, és azt gondolom, hogy ez a tanulási folyamat mindannyiunk számára nagyon fontos, és fontos benchmarkokat is kidolgozni, azért, hogy kiderüljön, hogy milyen költségstádiumban találhatók a különböző területek, mivel itt is természetesen állami segítségnyújtásra is szükség van, illetve sok kérdést vett fel az Európai Uniós támogatás, és az Energiaügyi Szakbizottságban is fontos téma ez, tehát meg kell nézni azt, hogy az energiatermelési módozatok hogy alakulnak, ezek különbözőek a 28 tagországban, és felmerül a kérdés, hogy támogatások nélkül hogyan lehet ezeket megvalósítani, éppen ezért a költségek valósághoz méltó tükrözése nagyon fontos, és nagyon örülök annak, hogy itt a szakbizottságban készült egy mélyreható tanulmány. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e további hozzászólás? A bizottságot képviseli most itt valaki? aki állást szeretne foglalni a felvett kérdésekben, parancsoljon önél szó. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Általánosságban lenne néhány megjegyzésem a jelentésről. Nagyon jó kiegyensúlyozott jelentés, jól tükrözi a eh, Bulgária jelenlegi helyzete. Néhány kérdés felmerült a leszerelési folyamat nagy részt az radioaktív anyagokkal foglalkozó állami, eh, állami szerv ellenőrzése alatt van, és a projektmenedzsment egység többé-kevésbé teljes mértékben részt vesz a leszerelési munkában a helyi projektmenedzserekkel folytatott együttműködés keretében. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban probléma nem lesz. Az engedélyezések Ről ezt mond, azt mondanám, hogy tiszteletben kell tartanunk azt, hogy mindez nemzeti kompetencia alatt folyik, és a bolgárok hozzáállását, megközelítését el kell ezzel kapcsolatban fogadnunk. Természetesen abban az esetben, hogyha minden EU-s és nemzeti jogszabály tiszteletben tartanak a munka során. Az engedélyeztetésekkel kapcsolatban eddig nemhogy nem láttunk problémát, hanem pozitívnak láttuk a helyzetet. Az 1-es, 2-es, valamint a 3-as és 4-es egységek kezelése, a radioaktív hulladékkezelés munkája az engedélyeztetés eszközével nagyon sok területen lehetőséget ad az előrehaladásra, egészen a végső leszerelésig. Volt még egy kérdés, az állománynyal kapcsolatos kérdés. Az egységek, a hármas és négyes egység átadása előtt, tehát mielőtt ezek a szeráfhoz kerültek, tényleg voltak problémák a munkaerő képzést, képzettségével, és nem tud, tudták igazából, hogy most mit kezdjenek magukkal. Eddig, a, a, eleddig termelő tevékenységet folytattak, most pedig leszerelést kellett elkezdeniük. Most gondoskodnak arról, hogy mindenki tudja pontosan, hogy milyen feladatok előtt áll, és e, a, amióta ez a folyamat folyik, azóta a motivációja nagyon nagy mértékben megnőtt az ott dolgozóknak. Ugyanakkor voltak kérdések a képzettséggel, a tudással, a kompetenciával kapcsolatban, ezt is figyelembe fogjuk kísérni, de jelenleg úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban sincs probléma. Remélem, hogy minden kérdést megválaszoltam, ha mégsem, akkor kérem, hogy tegyék föl. Elnök, köszönöm szépen, igen, pontosan ez erről is lesz szó, úgyhogy Ingeborg Gresslének vissza is adom a szót. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. E, a mezővel kapcsolatban hogy van ez most? Három, a 30 év múlva hogy fog majd kinézni ez a terület? Ugye én úgy tudom, hogy a, e, a zöldmezős nem fog megvalósulni a zöldmezős e, helyzet vagy állapot. Másik kérdésem az, hogy ugye az, e, az megállapodásokkal kapcsolatban vannak mellékletek is a jelentésben, és hogyha ezeket megnézem, akkor látjuk, hogy 44 projekt van, körülbelül 100 ezer euró értékben. Na most a 100 és a 300 között nagyon nagy a különbség, a, a, a nulla és száz százalékos leépítés között most éppen hol tartanak? 5 százaléknál, 15-nél? Hogy? Hogy van ez a helyzet? Hogy áll most? Elnök, hogyha van még kérdés, tegyék fel. Hogyha nincs, akkor megkérem a bizottság képviselőt, hogy válaszoljon a jelentéstevő asszony kérdésére. Igen, tehát a zöld mezős, illetve barna mezős kérdés között nekünk az, az, az a, úgy, fog, úgy, úgy tűnik, hogy ha barna mezős lesz majd a terület, és új termelő területekre fog majd fordítódni ez a hely. Egy hetedik egységet is el, föl akarnak építeni, majd ennek a munkálatai jövőjében kezdődnek meg úgyhogy az egyestől négyesig tartó egységek helyzete úgy fog kinézni, hogy a legvégül majd barna mezős területek lesznek, és ezek bizonyos ipari célra kerülnek majd felhasználásra. Ez volt az első kérdés. Megkérnehetném, hogy ismételje meg a második kérdését, mert abban nem vagyok biztos, hogy megértettem. Ah, hát igen, majd, majd még egyszer szólni fogok az első kérdéshez, de most tisztázni kell hogy mi a második kérdés. Tehát a leépítés ugye nullától százig tart. Száz százalék az, amikor kész van teljesen a felszámolás, de most hol tart ez a folyamat? Három százalékosan van készen, vagy öt százalékban készült már el, 15, tehát a leépítés folyamata százalékban meghatározva most éppen hol tart? Ugye a száz az, amikor vége van az egésznek. Elnök, köszönöm szépen. Tessék a bizottság képviselőjének, megint megadom a szót. Igen. Nagyon nehéz számokban meghatározni, hogy hol tart a folyamat. Százalékban én úgy gondolom, hogy körülbelül 10 és 15 százalékos arányban készült el a szerelés, de igazából én úgy gondolom, hogy minőségi szempontból lenne fontosabb megbecsülni ezt az egészet, hiszen azt mondhatjuk el, hogy a folyamat kezdetének a vége felé haladunk, és a teljes lebontási engedélyt idén megkapja az egyes és a kettes egység, jövőre pedig a hármas és négyes egység is megkapja majd az engedélyt. Látták önök is, amikor ott voltak, hogy már az a turbina termekben, az egyes, kettes egységben nagyon nagymértékű leszerelést végeztek, és hogyha megint elmennek, akkor látni, meg elmennének, akkor látnák, hogy már a hármas, négyesben is folynak a turbinák leszerelései. Természetesen ezek nem rádióaktív területek, majd hogyha azokra vonatkozólag is megkapják az, a leépítési engedélyezéseket, akkor a szeráv tovább fog tudni lépni. Gibt's weitere? Jó, köszönöm szépen. Más? Ezzel a jelentéssel, illetve az utazással kapcsolatban nyilvánvalóan ez a kérdés a jövőben is foglalkoztat még majd minket. A bulgár számvevőszék kérdésével kapcsolatban, amelyet Grészle asszony beszámolt, a, elmondom, hogy a bizottsághoz kérdést intéztem, állásfoglalásokat kértem arra vonatkozóan, hogy a bolgár törvényjavaslat mely mértékben felel meg az európai jognak, illetve hogy adódhat ebből konfliktus. Nyilvánvalóan arra vagyunk utalva, amit a nemzeti legfelsőbb számvevőszéki intézmények a vizsgálati eredményként leadnak. De úgy gondolom, hogy ez egy olyan hatáskör, amely a demokratikus, bulgár demokratikus intézmények mozgásterének szuverenitásához tartozik. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság erre a kérdésre vonatkozóan milyen választ fogadni. Igen, köszönöm szépen. Meg kell, hogy mondjam, hogyha um, az az érzésem, hogy el fogok még oda utazni. Tájilag gyönyörű, mindenképpen tudom ajánlani. Csodaszép. A Duna ott több, széle, több méter széles. Kelet-Európában nem is ismerjük ezeket a, a széles folyókat. Csodaszép. Megpróbáltunk persze nagyon alaposan dolgozni, a kollega nagyon jól mondta, meg is mutat, megnéztük a fűtőszálakat és a leszerelteket, sőt az adatokat is kikértük róla. Úgy gondolom én is, hogy a látogatás talán egy picit korai volt, mégis bátorító, hogy a, kez, a, a kezdeti szakasz végét láttuk, de, és azt remélem, hogy nem a végnek a kezdetét látok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel ezt a napi rendi pontot le is rát, eh, záratjuk, ingének szívből köszönjük. Azt hiszem, hogy ezzel nagy biztonsággal áttérhetünk a vita további részére, ami azonban a délutánt jelenti már, a számvevőszéki jelentéssel, ezzel az ülést bezárom, köszönöm szívből a közreműködést, és 15 órakor folytatjuk.